ki az unió pénzügyi rendszerének. Erre is felhívnám az önök figyelmét, és jó lenne, hogyha minél hamarabb a meglévő joghézagokat bezárnánk ebben a tekintetben. Köszönöm. Köszönöm Caputo kollégának, Marias kolléga következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A bankunióról beszélünk, és a bankunió keretein belül az LKB nagyon fontos szerepet játszik, hiszen a bankrendszer feletti felügyelet az ő feladata. Drági úr időközben már elment, nem követte nyomon ezt az eszmecserét, ha bár ő maga azt mondta, hogy szeretne velünk konzultálni ezekben a kérdésekben. Azt mondta, hogy a vissza nem fizetett hitelek kérdését az LKB nem tudja megoldani, mindeközben azonban a központi bank nyomást gyakorol a görög bankokra, hogy olcsón, nevetséges áron ruházzák át a nem fedezett hiteleket gyűjtőbankokra. Ez ahhoz vezet, hogy sokak elveszítik a lakásukat, és az utcára kerülnek. Drági úr azonban érdekes módon nem érdeklődik az ilyesfajta problémák iránt, és nem akarja meghallani azt sem, amikor megoldási javaslatokat terjesztünk elő. Köszönjük Marias kollégának, Schaffhauser kolléga zárja a sort, tessék. Faire mon intervention sur votre irresponsabilité. Én csak fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy mennyire felelőtlenek kedves kollégák, mert most, amikor a bankok már egymásnak nem adnak hitelt, és a piacok sem hisznek a bankoknak, ezek után egy európai bankrendszert akarnak kialakítani. Ez teljesen a felelősség hiánya, mert nem akarják elismerni azt, hogy az unió politikája az, ami ezt az egész helyzetet kialakította, és ráadásul önök felelőtlenek, mert az emberek fogják megfizetni ennek megváltoztatják a zárát, a buy outból a buy inba állandóan az emberekkel fizettetjük meg a költségeket. Itt egyetlen egy nagy felelősség van, egy dolgot lehetne csinálni, visszatenni mindent a nemzetállamok kezébe, és a nemzeti központi bankok tudnák a legjobban megakadályozni a jövőbeli válságokat. Köszönöm Schaffhauser kollégának a spontán hozzászólások sorának ezzel vége. A vita végén még egyszer a bizottság részéről Dombrovskis biztos úrnak adok szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, még egyszer köszönöm Torvalds úrnak a kiváló jelentést. Figyelmesen hallgattam a képviselők hozzászólásait. A vita azt mutatja, hogy továbbra is egyetértünk abban, mennyire fontos a bankunió, és mennyire fontosak azok a szabályozási keretek, amelyek segítik a bankokat abban, hogy gazdasági növekedést generáljanak, miközben a pénzügyi rendszer stabil marad. A bizottság úgy véli, hogy az előttünk lévő dossziék területén további előrelépésre lesz szükség, a választások előtt is keményen kell dolgoznunk ezeken a dossziékon, és számítunk az önök támogatására a bankunió, a tőkepiaci unió kiteljesítésében és egy erős, reziliens gazdasági unió kialakításában, amely helyt tud állni bármely jövőbeni válság idején is. Köszönöm. Köszönjük szépen Dombrovskis biztosnak. A vita végén még egyszer szót adok a jelentéstevőnek, Torvalds kolléga következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az eszmecsere megmutatta, hogy lényegében egyetértünk abban, hogy a bankunió területén hogyan kell előre haladnunk. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy szükség van a bankunióra, szükség van garanciákra is, és meg kell találnunk a megoldást és a megfelelő megfogalmazást annak érdekében, hogy a különböző politikai táborok között ne alakuljon ki újra álló harc. Egy fenntartható rendszerre van szükség, és Nyilván le kell küzdeni az előttünk álló kihívásokat is. Végez kollégának szeretnék röviden válaszolni. Hogyha megnézzük, hogy mi a helyzet a bankok világában, akkor láthatjuk, hogy jelentős javulás történt az elmúlt években, jelentős előrelépés történt. Zárásképpen köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is a konstruktív együttműködést, és örülök annak, hogy sikerült itt ma a plenáris ülésen is egy jó eszmecserét folytatnunk, mert ez azt mutatja, hogy a parlament készen áll arra, hogy megtegye azokat a lépéseket, amelyeket a bizottság is régóta követel már. Köszönöm Dombrovskis biztos úrnak, és biztos vagyok abban, hogy ebben az ügyben előbbre jutunk majd. Köszönjük szépen Torvács kollégának, ezzel a vitának vége, a szavazásra pedig holnap kerül sor. A napirendünk következő pontja Fernandes és Gualtieri kollégák jelentése az Invest EU program létrehozásáról. Először a jelentéstevőknek adok szót, Fernandes kolléga az első négy percet adok. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a kollégáknak eh, köszönetet mondani a munkájukért. Az Invest EU programról beszélünk, ez 13 különböző pénzügyi eszközt von össze, és ez egyszerűsítést jelent majd. Ez lehetővé teszi azt, hogy a piaci e, hibákat korrigáljuk. Négy e, e, program van, infrastruktúra, kutatás, fejlesztés, KKV-k és szociális témák. A Juncker alap, a stratégiai beruházási alap volt az alap, az kiinduló pont, és többen kételkedtek abban, hogy ez a program sikeres lesz, de ez 1,4 millió munkahelyet teremtett, és 800 ezer KKV-nak nyújtott segítséget. Tehát ez egy olyan program, amely a gazdasági növekedéshez hozzájárult, a KKV-kat segíti, és pontosan ez forog kockán, ez a téma, ez a lényeg. Nem engedhetjük meg, hogy az ambíció szintje csökkenjen. A 13 e, pénzügyi e, intézkedéshez hasonló garanciákat nyújtunk, és nagyon fontos az e, fenntartható előrelépés. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság alelnöke itt van, és nagyon fontos előrelépésre került sor. 650 milliárd eurót javasolnak, mi 700 milliárdot és emellett mi azt gondoljuk, hogy az Európai Uniós politikák mindenképpen garantálni kell, ezek megvalósulását. Ne felejtsük el a klíma kérdését, a fenntarthatóságot, a növekedést, az inklúziót. Az Európai Beruházási Bank jogbiztonságot nyújt legalább egy 75%-os garancia valósul meg. Egyéb pénzügyi intézeteknek is hozzá kell jutniuk a 75%-hoz. Emellett ez a program a szociális kohézióhoz, a területi kohézióhoz, gazdasági kohézióhoz is hozzájárulhat az Európai Unión belül. Aztán a földrajzi egyensúly is egy nagyon fontos kérdés. A tanácsadói hub is egy fontos elem. Ennek a lényege, hogy tanácsot adjon a beruházásokra. Ezt ki kell terjeszteni, meg kell erősíteni, hogy a kisebb városokból, a régiókból induló projektek is meg tudjanak valósulni. Engem különösen érdekelnek a kis projektek, a kis programok, beruházási platformokra van szükség, és az is egyértelmű, hogy ez a tanácsadói hub, ez aktívabb kell, hogy legyen, és proaktív kell, hogy legyen. Szeretnénk, ha javulna a helyzet a kormányzás egyszerűsítésében, az irányítás egyszerűsítésében. Aztán azt szeretnénk, hogyha a programok az új valósághoz eh, igazodnának. 13 pénzügyi eszközről van szó, ezek kiegészítő jellegűek kell, hogy legyenek, és szociális eh, oldaluk is kell, hogy legyen. Köszönöm az jelentéstevők munkáját főleg szocialista jelentéstevő társamat szeretném itt említeni, Galtieri urat, az együttműködését. Ott már Karasznak is köszönöm a kiváló együttműködést, és köszönöm mindenkinek, a jelentéstevőknek, árnyék jelentéstevőknek, akik részt vettek az Invest EU program kidolgozásában. Ez egy nagyon fontos növekedési program. Köszönöm. Köszönöm szépen Fernández kollégának, és most pedig eh, Guadjéri képviselő következik, szintén négy percre társ eh, előadó. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni Fernández kollégának a munkáját, és az összes árnyékjelentéstevő munkáját a remek együttműködésért. A 2008-as válság azt mutatta, hogy a beruházások nagyon nagy mértékben lecsökkentek az egész Európai Unió területén, mind a privát szférában, mind a közszférában. Az elmúlt évek során a befektetési környezet javult, azért is, mert jobb lett a gazdaság teljesítőképessége, illetve a stabilitási paktum rugalmas értelmezésének köszönhetően, aztán a stratégiai befektetési alapnak köszönhetően, de mégis még mindig alacsonyabb a befektetési szint a válságot megelőző tíz év átlagához képest, és ráadásul az innovációs területeken, az infrastruktúrális területeken, illetve a klímaváltozáshoz kapcsolódó területeken még mindig hiányosságok mutatkoznak. Ez pedig az Európai Unió szociális kohéziója, hosszú távú növekedése és az új munkahelyek teremtésének árt. Éppen ezért az Invest EU program létrehozásának célja nem csak az, hogy megújítsuk a beruházásokat, hanem hogy intenzívebbé tegyük azoknak a ritmusát. Szeretnénk a FACE és más már meglévő projektek tapasztalataira építve tovább javítani a KKV-k, az innováció, a kutatás, fejlesztés, a fenntartható infrastruktúrák eh, programjait, és eh, ezen a programon keresztül is a szociális infrastruktúrák eh, hiányosságait szeretnénk javítani, amelyre egyébként a múlt év januárjában egy task force is rámutatott. Fontos tehát az, az oktatás, az egészségügy és a szociális lakás építés terén ezeket a joghézagukat betölteni. Főként ott, ahol földrajzilag erre leginkább szükség van. Az Európai Parlament tovább javította a bizottsági szöveget módosításokon keresztül. Először is kimondtuk azt, hogy a garancia költsége kizárólag a kockázat profiljához kell, hogy kötődjön, és a megfelelő feltételeket kell majd kialakítani a befektetési platformok kialakításához, főként olyan területek megsegítésének érdekében, ahol ezek a hézagok vagy hiányosságok nagyobbak, és ahol nagyobb szükség van a befektetésekre. Ezen kívül Miután kimondtuk azt, hogy az Európai Központi Bank továbbra is, illetve és a beruházási bank is az Invest EU legfontosabb promótora lesz, a nemzeti bankokat is emellett bevonjuk ebbe a folyamatba, tehát ők is részt vehetnek az európai garancia által érintett programokban. Így sokkal rugalmasabb lesz a rendszer, és a megfelelő projekteket jobban lehet majd finanszírozni, és ez biztos, hogy az új munkahelyek teremtéséhez is hozzájárul majd. Végül pedig kimondtuk azt is, hogy a tagállamoknak nem csak arra lesz lehetősége, hogy részben a kohéziós politikához eh, kapcsolódó költségeket eh, csökkentsék, hanem még ezen felül is ilyen egyszeri eh, hozzájárulásokat is befizethetnek, és ezt majd a stabilitási paktumban nem kell külön érinteni. Ezen kívül pedig legalább 65%-a a fenntartható infrastruktúráknak hozzá kell, hogy járuljon a párizsi ö, klímaváltozási megállapodásban foglaltak ö, megvalósításához. Éppen ezért kérek mindenkit, hogy ezt a 65%-os plafont ö, szavazzák meg, ezt az Ekon szakbizottság javasolta, mert ezen keresztül szeretnénk garantálni azt, hogy Európa többet tudjon tenni a befektetések növelése és a munkahelyteremtés érdekében. Köszönöm Gualtieri kollégának, egy percet adok Kelly kollégának. Köszönöm szépen. Az Invest EU az új 2021-től 2027-ig terjedő EU-s költségvetés keretébe tartozik, és hatalmas mennyiségű beruházást fog mobilizálni. Az FC már megmutatta, milyen potenciállal rendelkeznek az ilyen programok, mind a mellett, hogy alacsonyabb költségeket okoznak az adófizetőknek. A saját választókerületemben is az EU-s Beruházási Bank és Katainen biztos segítségnyújtásával, támogatásával különböző projektek indultak. Az InvestEU hatalmas potenciállal rendelkezik, és tudom, hogy az írországi polgárok, illetve vállalkozások, és különösen az én választókerületemben található kis és középvállalkozások számára kedvező lesz ez a fajta támogatás. Az összes frakció támogatja ezt a kezdeményezést, ennek külön örülök. Nem a nagyvállalkozásokról szól az InvestEU, nekik egyébként is megvannak a lehetőségeik a hitelhez jutáshoz. Ez a KKV-król szól, nekik segítségre van szükségük, és örülök, hogy mi igyekszünk segítséget nyújtani. Szeretném elmondani, hogy mindezt a Westminsteri események kontextusában is kell látni. Azt hiszem, hogy van még 30 másodpercen van. Másfél percen van, nem? Egy perc. Annyit még, hogy mondjak el, hogy ez a Brexit tökéletes ellenszere, mert segít azokon a vállalkozásokon, amelyeket a Brexit hátrányosan érint, így megkapják a támogatást a túléléshez. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Kelly kollégának. Sajnos csak egy percet kapott. Tudom, hogy általában beszokta tartani a hozzászólás idejét, de most csak egy perc jutott önnek. Éppen ezért kékártyás kérdésnek sem adok helyet. Fandekem kolléga a következő egy perc. Eh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőknek, akik ebben a fontos témában sikeresen együttműködtek. A közlekedési bizottság a <clears throat> a bizottságnak nagy szüksége van ezekre a beruházásokra, ez elengedhetetlen a közlekedés fejlesztése szempontjából, főleg, hogyha eh, aut, útépítésről van szó, főleg autópályákról, több magánberuházásra van szükség ezen a területen. Amúgy pedig van egy <clears throat> aspektus, amit külön ki szeretnék említeni, ezek a környezetvédelmi, környezetvédelmi célkitűzések, amelyek kifejezetten fontosak. Tudjuk, hogy Európát környezetbarátabbá kell tenni, de közben szeretnénk elkerülni azt is, hogy túl nagy elvárásokat helyezzük a KKV-kre, és ezért nem szabad de túlságosan nagy elvárásokat megfogalmazni a környezetvédelmi célekkel kapcsolatban. Köszönöm, Katajnán úr következik, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy örömömre szolgál, hogy részt vehetek ebben a vitában. Örülök, hogy ilyen sok kollega van itt, akik eh, szerették volna az EFSZ-t végrehajtani a saját választókerületükben. Eh, az EFSZ mit tehet, milyen tanácsadói eh, szolgáltatásokat adhat. Az EFSZ már most is egy sikertörténet, és jó lehetőséget ad arra, hogy javítsuk ezt és ezért hoztuk létre az Invest EU programot. Szeretnék köszönetet mondani a háznak, hogy folyamatosan támogatja az Európai Bizottság kezdeményezéseit a beruházással kapcsol- beruházásokkal kapcsolatban. 2014-ben a beruházások 15%-kal csökkentek a pénzügyi és gazdasági válság miatt, és átfogó intézkedéseket kellett hoznunk hogy eh, szembenézzünk ezzel a problémával, és megerősítsük az, eh, a bizalmat az európai intézményekbe vetett bizalmat. Az eh, beruházás, az InvestEU, ez volt illetve a beruházások támogatása volt a válasz, és az Európai Stratégiai Beruházási Alap létrehozása formájában valósult meg. Mára a beruházási feltételek javultak, de még mindig nagy beruházási hézagok vannak, főleg ami a szociális infrastruktúrát illeti, infrastruktúrát illeti illetve a környezetvédelmi és digitális infrastruktúrát. Ami a következő eh, pénzügyi keretet illeti, az Európai Bizottság eh, egy új támogató eszközt eh, hozott létre, az Invest EU alapot, és ez 13 központilag irányított eszközt kombinál össze, és ennek a költségvetési támogatása is jelentős. Fontos policy fókusza lesz ennek. A ez a, persze a beruházási bank fontos partner lesz, de a újjáépítési bank, illetve nemzeti intézetek és bankok is fontos partnerek lehetnek. Az Európai Bizottság üdvözli a jelentéssel kapcsolatos megjegyzéseket. Fontos témákra utal eh, ez a jelentés, ami az javasolt változtatásokat illeti, az Európai Bizottság hajlandó eh, ezeket megfontolni, amelyik az irányítással kapcsolatosak, eh, és az Európai Bizottság ami azt illeti, hogy az Európai Beruházási Banknak mi a szerepe e-, ebben, Nos, közösen partnerséget javasoltunk, amely biztosítaná az EIB jelenlegi ö, ö, részesedésének megfelelő szerepét. A pénzügyi kockázatmonitoring is rendkívül fontos. Ez a partnerségi javaslat természetesen a társjogalkotók megfontolásainak tárgyát képezi. Az önök megjegyzései részben a szélesebb körű MFF vitára vonatkoznak, illetve a klímacsomagra. Jelen pillanatban ezeket figyelembe vesszük, és úgy látjuk, hogy ez a parlamenti Mm, elkötelezettség megtestesülése, és tükrözi a 2021-es célokat is. A jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők, illetve az illetékes bizottságok nagyon fontos munkát végeztek, ambiciózus ütemtervet hajtottak végre, és még a választások előtt szeretnék elfogadtatni ezt a programot, ezt reméljük, hogy a, a holnapi szavazást is tükrözi majd. Azt hiszem, hogy az eljárásnak köszönhetően megkezdődhet a triológus. Köszönöm szépen Katajnán biztosnak, most Beletúr következik egy percre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, itt most, hogyha összehasonlítjuk a jelenlegi eh, FC programmal az Invest EU-t, és megvizsgáljuk azt, hogy az energia megtakarítás, illetve a megújuló energiaforrásokba való befektetések aránya milyen magas, akkor sokkal magasabb ez az új eh, program tekintetében a klímaváltozás, a fenntarthatóság szempontjából, tehát az InvestEU sokkal jobb lehetőségeket eh, kínál, ezt mindenképpen figyelembe kell venni, és meg kell jobban vizsgálni. Erőteljes gazdaságra és iparra van szükség Európában, és ez ugyanakkor kéz a kézben jár a fenntarthatóság, az alacsony széndiokszid kibocsátás igényeivel, és ahogyan Kelly úr is elmondta, az Invest EU egyfajta zászlós hajóként tekinthető. Ez az egyik legfontosabb program, amelyen jelenleg rendelkezünk, a fenntartható energia ö, megvalósítása érdekében. Köszönöm szépen, Westphal képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, <clears throat> elnök úr, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy az Invest EU program jó program, és én azt gondolom, hogy a jelentés még javítja ezt a programot, és mégis hadd eh, eh, öntsem fel ezt a bort egy kis vízzel, regionális politikusként, hiszen vannak aggodalmaim. Ami a strukturális alapokat illeti, a decentrális megközelítésük, ez egészen más, mint az Invest EU. A strukturális alapoknak az a lényege, hogy mindenkinek az életét javítsák Európában a régiókba munkahelyeket teremtenek, infrastruktúrát javítanak, küzdenek a klímaváltozás ellen, támogatják a vállalkozásokat és az egyetemeket. Ez a támogatás továbbra is nagyon fontos, akkor is, hogyha a költségvetés csökken. Úgyhogy ezért, kedves kollégák, elutasítom azt, a gondolatot, hogy a strukturális alapokat az Invest EU finanszírozására használják. Én fontosnak tartom a szinergiák létrehozását, de ellenzem azt, hogy a két programot pénzügyileg összekeverjék. Köszönöm szépen, Westphal asszony. Zambacki képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Én a Kulturális Bizottságot képviselem, és mi hangsúlyoztuk azt, hogy fontos további beruházásokat megvalósítani, beruházásokat megvalósítani a kultúra és az ifjúság érdekében. A kulturális örökséget meg kell őrizni. Ez egyedülálló ez a kulturális örökség. Támogatnunk kell a KKV-kat, és új technológia jelenik meg mindenütt, és biztos vagyok benne, hogy az InvestEU a munkahelyteremtésben fontos szerepet játszik, de az is elengedhetetlen, hogy az identitásunkat megőrizzük. Ne felejtsük el, hogy a nemzeti identitás és a nemzeti kultúra nagyon fontos. Minden régió, minden ország ki kell, hogy használja ezt az alapot arra is, hogy az európai identitásunkat meg tudjuk őrizni. Köszönöm szépen Czambacki képviselőnek, most pedig Karasz úr következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági alelnök úr, tisztelt képviselőtársaim, köszönettel tartozom azoknak, akik a törvényhozási ciklus eleje óta az Európai Unióban a megerősített beruházási politika mellett tették le a voksot. Az a beruházások erősítése egy rendkívül fontos dolog. Minden egyes lépéssel sikerült javítanunk az eredményeinken. Az FC megkezdése volt az első lépés, az FC1, az FC2-vel javítottuk, ezt a programot ezt 2020-ig meghosszabbítottuk, aztán ki terjesztettük harmadik országokra, főleg Afrikára ezt a beruházási offenzívát, és az EU, Invest EU-val egy új fejezetet akartunk kezdeni. 7 éven keresztül 700 milliárd további e, eurót szeretünk volna mobilizálni, a bürokráciát csökkenteni, a támogatási e, eszközöket koncentrálni, a kisebb e, projekteket, vállalkozásokat jobban támogatni, erősíteni a reagálási képességet, és az Európai Uniós garanciát kiterjeszteni, a politikai függetlenséget és átláthatóságot biztosítani, illetve a klíma célok megvalósítását biztosítani. Ez a célkitűzésünk, és azt reméljük, hogy ezzel nagy előrelépést teszünk a növekedés és a foglalkoztatás felé. Köszönöm szépen! jó estét kvánok mindannyiuknak és folytatjuk a vitát garca rabal rubial kollégánk következik parancsoljon a szocialistáktól két perc. köszönöm szépen tisztelt biztos uh, úr szeretnék én is uh, csatlakozni azokhoz akik uh, gratuláltak gualtieri úrnak és fernandes úrnak a nagy munkájához. Igaz, hogy jó alapból indulhattunk ki, a bizottság javaslatára gondolok, ugyanakkor a parlamenti szakaszban köszönhetően a politikai frakcióknak és az árnyékjelentéstevőknek tovább javítottunk ezen a szövegen. A szocialisták számára nagyon fontos prioritás volt a gazdaság újra beindítása a válság után. A fenntarthatóság útját választottuk, és már sokat dolgoztunk a stratégiai elveken, a Juncker tervre gondolok például, és annak a kiterjesztésén. És hát, hogyha ezeknek az eredményét megvizsgáljuk, akkor azok több mint kielégítőek. Itt nem csak arról van szó, hogy a korábbi tapasztalatokat fel akarjuk használni, hanem más különböző programokban meglévő pénzügyi eszközöket is megpróbáltunk összecsoportosítani. Nagyon fontos ez, mert ehhez ké- ezen keresztül egy egyszerűbb, rugalmasabb és jobban kezelhető, gyakorlatilasabb rendszert tudtunk kialakítani. Majdnem 7 milliárd eurót tudtunk így ezekbe a befektetésekbe irányítani, és egyfajta intelligens befektetői programot tudtunk létrehozni. Fenntartható infrastruktúrák, a kis és középvállalkozások részvételét segítő megoldásokban gondolkodunk, a szociális infrastruktúrák kiépítése és a klímaváltozás elleni harc a legfontosabb célok. Fontos ezen kívül még a promóciós bankok, regionális, illetve nemzeti szinten meglévő bankok bevonására is felhívnám a figyelmet, mert ők tudják azt, hogy mire van szükség konkrétan az egyes területeken. A tanácssal való a tárgyalások során remélem, hogy jó egyesség születik majd a holnapi szavazásnak megfelelően, a célok követése mellett, és mégis a költségvetés figyelembevételével. Körmer kollégát ö, ö, szólítom, bocsássanak meg, 1 perc 30 másodpercre az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportja nevében. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Invest EU-val az Európai Unió ismét csak kísérletet tesz arra, hogy pénzköltéssel oldjon meg strukturális problémákat. Ez nem fog sikerülni, eddig nem működött, ezután sem fog működni. A strukturális hiányosságokat meg kell szüntetni, mégpedig úgy, hogy először elemezzük őket, és az elemzésből levonjuk a helyes következtetéseket. De ha egyszerűen azt mondjuk, hogy több beruházásra van szükség, akkor úgy teszünk, mintha mindenfajta beruházás jó lenne, de ez nincs így, a beruházások csak akkor jók, hogyha hosszú, hosszantartó hatásuk van. Mindenek előtt arról kell gondoskodnunk végre, hogy az Európai Unió ne emelkedjen a magánszféra fölé. Magánjellegű beruházásokra van szükségünk, de amikor azt látjuk, hogy nulla kamatos politikát folytatunk, és túl sok a pénz, és mégsem ruháznak be, akkor nyilvánvaló, hogy egészen más problémák vannak, nem a magánszféra pénzzel való ellátása a legfőbb gond. Az Invest EU-val ugyanazt fogjuk elérni, mint korábban az efsi vel a Juncker tervel, Projekteket fogunk finanszírozni, anélkül, hogy tudnánk, hogy a végén mi lesz a végeredmény, nem lesznek mérhető eredmények. Más szóval, rossz beruházásokra kerül sor, hibás allokációkra kerül sor, és aztán végül nem, hogy a polgárokért tennénk valamit, hanem gyakorlatilag pénzt pazarlunk. A, munk- a versenyképesség tényleges növeléséhez az euró, mint valuta reformjára lenne szükség, mert az euró nem egyenlőséget próbál teremteni ott, ahol nem lehet egyenlőséget teremteni. Ezt kellene orvosolni, mert akkor tényleg javulni a gazdasági helyzet. Köszönjük képviselőtársam! urat szóltom kettő percre a liberálisok és demokraták szövetsége európai képviselőcsoport nevében parancsoljon. arvoisa puhemies teidän kielellänne sanotaan köszönöm. Köszönöm szépen, mondja a képviselő magyarul. Katainen biztos úr. Évekkel ezelőtt, amikor elindultunk ezen a hosszú-hosszú úton, elkezdtünk egyeztetni a Juncker tervről, és sokan annak idején elég szkeptikusak voltunk. Nem tudtuk, biztosan, hogy ez a terv tényleg előteremti a megfelelő lendületet. Most már sokkal bölcsebbek vagyunk, és látjuk, hogy a gépezet működik. Nyilvánvalóan vannak kihívások előttünk, különösen amikor most megpróbáljuk megtenni a második és harmadik lépést. Az Invest EU másfajta eszköz, mint az FC1 vagy FC2 volt. Ugyanis most már a külső erőket, az intézményen kívüli erőket is a magunk szolgálatába, illetve a program szolgálatába állítjuk. Amikor a szakbizottsági üléseken megvitattuk a kezdeményezést, akkor úgy tűnt, hogy néhányan szkeptikusok azzal kapcsolatosan, hogy sikerül -e ezeket a külső erőket tényleg a program szolgálatába állítanunk hajlamosak vagyunk tagállami megközelítést alkalmazni, tagállami módon gondolkodni, és hogyha a KKV-król gondolkodunk, és úgy gondolkodunk, mint egy állam, mint egy államgépezet, akkor ez probléma lehet. A lehető legtöbb sikert kívánjuk mindenkinek ehhez a programhoz. Köszönöm a jelentéstevőknek a munkáját. Úgy gondolom, hogy ma és holnap nagyon nagy lépést teszünk előre, remélhetőleg a tanács is tudja tartani majd a lépést a bizottsággal is a parlamenttel, és hogy ez tényleg így van, akkor az nagyon jó lesz. Gigold kollégán következik, 1 perc 30 másodpercre a zöldektől parancsoljon. You, Köszönöm szépen, a elnök asszony. Először is hadd hangsúlyozzam, hogy sürgős volt az, hogy az Európai Unió egyértelműbb lépéseket tegyen a beruházás erősítése érdekében. Ezért ösztönöztük, illetve támogattuk az eredeti EFSI tervet, láttuk ugyan a, a gyengeségeit, de levontuk a következtetéseket, a leckét, és az Európai Uniónak azonban bátrabbnak kell lenni a beruházások támogatása érdekében, és ez lesz a célja az új programnak. Ezzel egy időben hadd hangsúlyozzam, hogy csak az a jó beruházás, ami fenntartható, csak az, ami a klíma válság következtetéseit levonja ezért pozitív volt az, hogy a vezető, az illetékes bizottság abban a kompromisszumon állapotott meg, hogy javítsuk a fenntartható programok támogatását 65%-ra, és elengedhetetlen, hogy emellett kitartsunk másodszor. Hiszünk abban, hogy a katonai és polgári célkitűzések a költségvetésben elkülönítésre el, hogy kerüljenek. Ezt az elvet is tiszteletben kell tartani a plenáris szavazás szavazáson, és számítok a társjelentéstevőkre, hogy kövessük az eredeti kompromisszumot, és ne változtassuk meg a plenáris előtt ezt a szöveget, szöveget mert akkor nehezebb lesz egy átfogó európai támogatást kapni, amit megértem el ez a program. Papa Dimulis kollégánkat szólítom egy percre az Egységes Európai Baloldal nevébe parancsoljon, elnök úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos szakaszhoz érkeztünk, és még most is a befektetési programjaink a válság elkerülését szolgálják. Az, amit az InvestEU tesz, nem elégséges az én frakcióm szerint. Fontos lenne az, hogy a bizottsági javaslat, amelyet tovább javítottunk, olyan aspektusokat tartalmaznak, amelyek világosak. Vannak itt szerintünk kockázatok, mert elképzelhető, hogy az InvestEU más programok kárára fog megvalósulni, például a finanszírozásokkal kapcsolatban, ez pedig elfogadhatatlan, mert már most is csökkennek a kohéziós beruházások. A második nagy kockázat a KKV-kre vonatkozik, úgy gondolom, hogy ezek lehet, hogy kimaradnak a buliból, és szerintünk több beruházásra van szükség olyan régiókban, ahol magasabbak a költségek, és ahol a recessziót jobban meg. Szabadság és közvetlen demokrácia európai képviselőcsoport nevében parancsoljon. Yeah. Uh, this pork barrel legislation E Ez a mostani jogszabály, amely az Invest EU programot takarja, az Európai Bizottság kezében összpontosulnak. Két dologra figyeljünk oda. Egyrészt nincsen olyan, mint EU-s pénz. Ez ugyanis a az adófizetők pénze, és az adóforintokra gondolunk itt. Másodszorban pedig a beruházásokat hogyha megvalósítjuk, az tulajdonképpen egy piac támogatási rendszer, és ezt kell támogassák az emberek, akár fogyasztóként, akár beruházóként, vagy mindkettőként. Az állami támogatások rendszerre azt hivatott megvalósítani, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk mindenki számára, és hát pontosan ezért akarja az Európai Unió az Egyesült Királyságra is rá kényszeríteni, még az átmenet előtt, alatt és után is ezeket a szabályokat. De ez nem fog így megvalósulni, mert valójában ez csak az EU-s cégek érdekeit szolgálja, és nem az Egyesült Királyságbeli cégekét, nem szeretnénk hátrányt szenvedni, és hát akárhogy is, de ez nem fog jobban működni, és hogyha sikerült kilábalnunk a 19. századi helyzetekből, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a 19. századi öm, vámunióból egy sokkal nyitottabb, liberálisabb gazdaságpolitikai rendszerbe fogunk átmenni, és hát, ez nagyon jó lesz. Remélem, hogy ma este jól alakulnak a dolgok. Én alig várom a jó eredményt, és remélem, hogy a világ minden tájával kereskedni tudunk majd. Kappál Barbara következik egy percre, parancsoljon képviselő asszony, a Nemzetek és Szabadság Európai Képviselőcsoport. Danke. Danke. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, alelnök úr! Az InvestEU program a következő MFF-ben számos pénzügyi eszköz, tehát 13-at vesz majd egybe, és ezzel <clears throat> rugalmasabbá és egyszerűbbé teszi a finanszírozást. 2020-21-ben ez csatlakozik majd az FC2-höz, és ezzel a beruházások megvalósulhatnak az 638 milliárd euróval, ezt javasolt az Európai Bizottság, a parlament többet akart 40 milliárdot, ezzel akár 700 milliárdot válthat ki a finanszírozás, a pályázatok. A bank nagyon fontos szerepet játszik ebben. Az Európai Beruházási Bank a programok 75%-ában vesz részt, de más az Európa Tanács programja, az Európai Újjáépítési Bank és egyéb bankok is fontos szerepet játszanak. Egy irányítási bizottság jön létre, és központi tanácsadói hub jön létre. Ez is a parlament javaslata volt. 650 milliárd euró kellene, hogy megvan megvalósuljon, beruházásra kerüljön, és ez egy fantasztikus motiváció, és gratulálok ehhez a jelentéstevőre. Péter parancsoljon képviselőtársam. Ja, danke, Frau Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szerettem volna köszönetet mondani Vili Molderenek, aki megmutatta, hogy a programokat meg lehet valósítani sikeresen, és Kajtenen biztos úr nagyon helyesen mondta azt, hogy még a, a GDP még e, csökken e, e, Európában. Most 15%-nál vagyunk, Franciaország és Nagy-Britannia 10% fele követedik, e, közeledik, tehát nagyon fontos szerepet játszik Európa 2030-ig. Szeretnénk a termelés 30%-át Európába visszahozni, és ami e, az elmúlt években elkerült Európából máshova, azt hozzuk vissza az Európa, a Ipar 4.0 e, programmal, a Skills csomag, a továbbképzési csomag is elengedhetetlen, a KKV-s ablak e, is segít nekünk, főleg ami a kockázat megosztást illeti, pont a KKV-knak van szükségük erre. Az egyik, megfizetik ők az adókat, és hogyha az adókat megfizetik, akkor az kockázatátvállalásban is kell, hogy szerepet kapjanak a KKV-k az új munkahelyek 80%-át őt teremtik meg, a termelés 50%-a itt folyik, itt nagyon fontos, hogy őket támogassuk. 75%-25%-os megosztás a támogatásban nemzeti bankokkal, ez is nagyon pozitív. Köszönöm szépen. A Következő felszólalónk Beres asszony, egy percre az SZND-től parancsol a szocialisták. Köszönöm szépen. Tisztelt alelnök úr, én úgy gondolom, hogy ez az Európai Parlament javaslata által javult a bizottsági javaslat is. Ez egy nagyon fontos anyag, hogy az Unióban a befektetések szintjét növeljük, tudjuk azt is, hogy erre nagyon nagy szükség van az Unióban. Szükség van erre a cégek számára, a területeink számára, és az állampolgárok is ezt várják. Éppen ezért reméljük azt, hogy tényleg lehet egyszerűsíteni a befektetési rendszert, és más eszközökkel való egymás kiegészítése is fontos előrelépés szerintünk. Ezen kívül pedig fontos lenne még azt is megvizsgálni, hogy mik a célok. Ezek modellértékűek számunkra, az unió gazdasági stratégiájára vonatkoztatva, és a szociális befektetésekről sem szabad elfeledkezni, éppen úgy, ahogyan a kreatív iparágakról sem a nemzeti fejlesztési bankok hozzájárulhatnak egy ilyen terv megvalósításához, ez is a siker záloga, és reméljük azt, hogy meg tudjuk valósítani a hatékonyabb befektetéseket egy fenntarthatóbb fejlődés érdekében Európában. Paket urat szólítom egy percre az ICR-ból. Beste voorzitter, beste collega's, dit is het eerste wetgevende dossier dat ik hiermee onderhandelde Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Ez az első olyan jogalkotási dosszié, amelyet amelynek a tárgyalásaiban részt vettem a pártommal. Ennek nagyon örültem, mert általában a bizottsági javaslatok esetében felmerül a kérdés, hogy van-e értelmük, de ezt a programot nagyon jónak tartom, mert összefogja a különböző beruházási projekteket, és egységes programot kovácsol belőlük. Az eredeti bizottsági javaslat nem volt optimális, az irányítás túl összetett volt. Úgy gondolom, hogy sikerült jelentősen javítanunk a szövegen, ennek örülök. A nemzeti támogató vagy támogatási bankokra helyezünk nagyobb hangsúlyt. Flandriában saját felelősséget vállalhat a bankunk, és ezáltal hathatósan hozzájárulhat a beruházások végrehajtásához. Köszönöm a jelentéstevőnek, és várom a további tárgyalásokat. Másodpercre Szolé úrnak adom meg a szót a zöldektől, parancsoljon. Thank you, Madam Köszönöm szépen, és három aspektusra hívnám fel a figyelmet az Invest EU-val kapcsolatban. Egyrészt nagyon fontos az, hogy tovább tudjuk mobilizálni az Európai Unióban a privát és a közbefektetéseket, de ugyanakkor ezeknek racionális és világos célja kell, hogy legyen a közös céljaink mentén. Más szavakkal az Invest EU egy hasznos eszközé kell váljon annak érdekében, hogy egy inkluzív és széndiokszid szempontjából semleges gazdaságokat alakítsunk ki, energia átmenet, gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontok figyelmebevétele mellett, a Párizsi megállapodás céljainak betartásával. Ezért is fontos az, hogy a stratégiai befektetések esetében ne támogassunk olyan projekteket, amelyek környezetvédelmi szempontból nem megfelelőek. Másodszorban nem támogatjuk azt, hogy militarizálódjon Európa, tehát honvédelmi célú befektetéseket nem akarunk támogatni, mert ezen keresztül nem lehet a biztonsági kihívásokra megoldást találni. Az Invest EU pénzeit olyan területeken kellene befektetni, ahol sokkal egyértelműbben szükség van rá, például a szociális piacgazdaságban másodszorban, illetve harmadsorban pedig nem csak a nemzeti, hanem a regionális fejlesztés is fontos szempont kell, hogy legyen, hiszen a helyi szereplők tudják, ismerik a helyi piacokat és az ottani igényeket. De asszonyt szólítom egy percre, parancsoljon az elektről. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, a Juncker tervből lett az FC, FC1, FC2, most egy új nevet találtunk, Invest EU. Most amellett, hogy a név megváltozott, az alapelv ugyanaz. A beruházás lényege az, hogy a magánberuházást generáljunk, és ez hát a közberuházás helyett. Én azonban én nem látom, hogy ez hogyan fogja a, a, az általános célokat megvalósítani. Nem tudom, hogy a magánberuházás a közszolgáltatásokban megtörténik-e, vidéki területeken, a szállítás közlekedés például. Mi a helyzet a szociális szolgáltatásokkal, szövetkezetekkel, stb. E, de Minden alkalommal, amikor erre rákérdezek, nem kapok választ. E, nem támogatom egyáltalán a védelmi projektbe e, irányuló beruházásokat, de persze minden attól függ, hogy ez hogyan valósul meg, melyik ágazat. Beszólunk egy perc, 30 másodpercben Rozáti úr a néppártból parancsolja. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos, kedves elnök asszony, itt az Invest EU-ról beszélünk, de én szeretnék visszatérni még a korábbi projektek megtárgyalására, az EDIS-re gondolok, illetve az FC programra, amely azért nagyon sikeres program volt, és ennek köszönhetően 22 hónapja az Eurózónában töretlen a piac bővülése. Én remélem, hogy ez a program tovább fog folytatódni. Juncker programja hozzájárult hazám és régióm, Pomeránia fejlesztéséhez is. Ott például egy vegyipari gyárat modernizáltak, például olyan projekteken keresztül, amelyek a közlekedéshez kapcsolódnak. Ezen kívül pedig ne felejtsük el azt sem, hogy egy rugalmas rendszerre van szükség, amely különböző projektek igényeinek is megfeleltethető, és még azt is elmondanám, hogy a garancia alap célja az Invest EU támogatása, és ezt tovább fogják növelni a javaslatok szerint 48 milliárd euróra. Én remélem, hogy ezt el is fogjuk majd tudni költeni, és felszólalunk a szocialistástól. kofod úr egy percben. You, um... Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Amellett, hogy kikövezzük az utat a magánberuházás előtt. A másik kérdés az, hogy az adófizetők pénzét hogyan használjuk fel. Az InvestEU-val kapcsolatban erre kell választ találni. Úgy akarunk-e beruházni, mint eddig, elavult, támogat, elavult projektekbe, programokba, vagy a jövőbe, a jövő programjaiba, a holnap Európájába, ahol figyelembe vesszük a klímát és a fenntarthatóságot. Amikor az én ezt a programról szavazunk holnap, akkor ezt a kérdést kell feltennünk magunknak. Az Invest EU-val megmutathatjuk azt, hogy milyen irányt akarunk mi politikusok támogatni, és ambiciózus kollégákkal együtt a nagyobb fenntarthatóságért küzdöttem. Kedves kollégák, főleg konzervatív kollégáknak mondom, hogy csatlakozzanak hozzánk. E, egy olyan beruházási programot szeretnénk, amely a klímát és a jövőt részesíti előnybe. Viselő úr, Metz következik, egy percben parancsoljon. Oh, yes, sorry. Uh, Madame la Présidente, Kedves elnökasszony, tisztelt uh, biztos úr, kedves kollégák, számomra az InvestEU legfontosabb uh, pontja az az, hogy továbbra is hátat fordítunk, fordítsunk a megszorító intézkedéseknek, és helyette innovatív projekteket támogatjuk, amelyeket egyébként az unión kívül senki más nem támogatna. 38 milliárd euróról van szó olyan projektekre, amelyeket leginkább kis és középvállalkozások valósítanak meg, például a fogyatékosok inklúziójával kapcsolatban, vagy pedig az állatkísérletek nélküli kutatóprojektek, vagy az épületek fűtésével, innovatív fűtésével kapcsolatos projektek támogatásáról van szó. Ilyenekre van szükség. Ugyanakkor azért ne felejtsük el, hogy ez kicsit démoklész kardjaként lebeg felettünk, hogy ez esetleg majd a hadipar megkaparintja magának ezt a lehetőséget is, úgyhogy vigyázzunk a szirénekre, vigyázzunk arra, hogy a jövő bolygójába fektessünk be. Lambert Falisztáról szólítom másfél percben a néppártól parancsoljon. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentéstevőknek, Katainen biztos úrnak, kedves kollégáknak. Már nagy előrelépést értünk el az elmúlt években a Juncker tervvel, és nagyon örülök annak, hogy láthatom, hogy ezek a változások megvalósultak úgy, ahogy akartuk, például jobb kapcsolat a politikákkal, a Horizont Európával, a beruházási programmal, nagyobb láthatóságot érhetünk el, hogyha ezeket összekapcsoljuk az Invest EU alappal. És ezzel láthatóságot teremtünk a polgárok számára. Aztán az a strukturális alapokból való transfer, az megvalósult ebben a rendeletben, ez nagyon fontos. Ez egy szabad transfer, és az elfogadott területeken lehet ezt megvalósítani. Aztán a tanácsadói hub, ez is elengedhetetlen Európa szerte az Európai Beruházási Bank a tapasztalataival és más partnerekkel ebben nagyon fontos szerepet játszik. Aztán a földrajzi egyensúly, ez jobb, ezt lehet javítani. Ez nem jó, hogy Európa e-, egyik része elszívja a fiatalokat máshonnan, e, és itt valósulnak meg a munkahelyek. A kiegyensúlyozott fejlődés elengedhetetlen. Azt hiszem, ez most több jobban megvalósul. Regi koordinátorként én támogatom ezeket a kezdeményezéseket, ez jobb a zöld és növekvő Európa számára. És most megkezdjük a catch the eye procedúrát. Elsőnek Mátó urat szólítom, majd szót fog még kapni Máriás úr, Vigász úr, faria maleti visnyevska tehát kezdjük először gabriel matóval parancsoljon egy percre az öné a szó. gabriel mato. köszönöm szépen elnök asszony jó ez az eu invest program nagyon fontos az, hogy európai befektetéseket támogassunk egy hatékonyabb, rugalmasabb és egyszerűbb módon. Olyan beruházásokról van szó, amelyek óriási volument ölelnek fel, ezen keresztül munkahelyeket lehet teremteni, és lehet serkenteni a növekedést az ultraperiférikus régiókban is, de sajnos ott azért vannak még problémák, hogy ezek a régiók nem megfelelőképpen kapnak ezekből az alapokból. Kanári-szigetek például szeretne részt venni ebben a programban, de ugyanakkor figyelembe kell venni az ottani különleges helyzetet. A szolidaritás alapvető értéke az Európai Uniónak, úgyhogy itt és most bármilyen kivétel a az ultraperiférikus régiókkal kapcsolatban a kapott támogatást. Köszönöm szépen. Az Invest EU egy olyan program, amely pozitív is lehet, amennyiben megvannak a megfelelő feltételek ehhez. Mire gondolok? Például a legkevésbé centralizált régiók, például az égei tenger régiójára gondolok, ezeket is be kell vonni. Ezen kívül pedig az is fontos, hogy ne csak a központban, hanem a lehető legtávolabbi régiókban is élvezhessék ezeket a támogatásokat. A, mikrogazdaság, a mikrovállalkozások és a kisvállalkozások támogatását kell megvalósítanunk, tehát meg kell néznünk azt, hogy mire adunk pénzt. Kultúra, környezetvédelem, munkahelyteremtés. Ezeket a területeket kell fejleszteni, és nem a militarizációhoz vezető befektetéseket kell támogatnunk. Nem szabad, hogy a Juncker programot kövessük, mert Görögországban például az a pénz, amely oda érkezett, a gyakorlatban mire került felhasználásra? Arra, hogy a Fraport megvásárolja, a, vagy felvásárolja a görögországi reptereket, és főként német cégek vettek ebben részt, tehát ehhez adtak segítséget, Éppen ezért jó lenne, hogyha ezeket a rossz példákat el tudnánk kerülni. Mr. Viegas következik a GUE-ból, parancsoljon egy percre. Köszönöm szépen. Ez a program szerintem két problémával rendelkezik. Az egyik az, hogy más támogatásokat, más támogatásoktól szívja el a pénzt. És a privát szférával kapcsolatban sem szabad elfelejtenünk azt, hogy nem csak az EU létezik, de ezen felül még nem is felel meg az uniós kívánalmaknak, mert Európában arra lenne szükség, hogy közpénzeket tudjunk befektetni, és hogy az, áll, az állampolgárok által kért területeken valósuljanak meg ezek a beruházások. Ugyanakkor sajnos nagyon minimális az ilyen típusú beruházás, és én azt gondolom, hogy nagyobb gazdasági növekedést kellene megvalósítani, az aszimetriákat meg kellene szüntetni, de ez nem történik meg.